július 16-án kezdődött meg ez a törvényhozási időszak, illetve akkor szakítottuk félbe. Tisztelt kollégák, két héttel ezelőtt részt vettem azokon az ünnepségeken, amelyeket a Veszer Platte plettén kitört második világháború 70. évfordulójáról emlékezett meg. Nagyon hosszú időszakra ez megosztotta a kontinensünket. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a háború és az erőszak visszatérhetnek Európába. Ebben az évben további ünnepségekre is sor került és tragikus eseményekre. Két spanyol kollega áldozatul esett az ETA támadásainak. Kedves kollégák, egy volt belga európai parlamenti képviselő, Nest Gölin, augusztus 10-én elhunyt. 79 éves korában 94-ig volt az Európai Parlament képviselője, és frakcióelnöki teendőket is ellátott. Arról is tájékoztatnám önöket, hogy Sir Christopher Proud volt brit kollégánk, 69 éves korában elhunyt. Christopher, később Lord Kingsland, az Európai Parlament képviselője volt a 70-es években, és egyben az Európai Demokraták frakciójának elnöke is volt. Most akkor folytatjuk az ülésszakot, és kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk kollégáinkra. Protokół z posiedzenia z dnia 16 lipca 2009 roku został rozpowszechniony. Pań... A július 16-i jegyzőkönyvet kiosztottuk önök között. Kérdezem, hogy van-e megjegyzésük a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan. Nem látok jelentkezést, tehát nincs megjegyzés, ezzel ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Hölgyeim és uraim! Az Európai néppártól kaptam egy hírt. Az elnök, nem, először egy más információval kezdem. A belga hatóságok tájékoztattak, hogy Jean-Claude Markót jelölték